magyarázata következik, ez a ciános bányászati technológiák alkalmazásának tilalma. Listámon Mészáros úr van. Öné a szó. Take the floor. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére kiterjedne a cianidos bányászat alkalmazásának tilalma. Szeretném, ha a jövőben végleg fel tudnánk számolni ezeket a technológiákat, hogy el tudjuk kerülni a további súlyos természeti katasztrófákat ahol is különböző mérgező anyagok kerültek a vzforrásainkba. ilyen eset volt magyarországon is ahol a tisza folyó élővilága csaknem teljesen kipusztult tz évvel ezelőtt. szlovákia is érintett ebben az ügyben hiszen a baleset a határ mentén történt és a közeljövőben olyan bányákat szeretnének kinyitni, ahol szintén ilyen technológiával lehetne aranyat bányászni. Ez és ehhez hasonló kérdések nem az EU két tagországának a vitája, hanem közös érdekünk, hogy környezetvédelmi politikánk fenntarthatóbb legyen. Ezért szavaztam igennel, ezért szeretnék az intézkedés támogatóihoz csatlakozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Senyor Ugias. Ugias úr következik. Grazie, Presidente. Noi siamo per procedere al divieto. Köszönöm, eh, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy be kell tiltani a ciános eh, bányászati technológiát, mert mint ahogy az előbb elhangzott, a múltban is okoztak ezek komoly környezeti károkat, és veszélyeztették az emberek, illetve az élővilág, az állatok egészségét. A, az olasz delegáció úgy gondolja, hogy olyan alapvető dolgokat, mint az egészséghez való jog nem szabad feladni, a gazdasági érdekek oltárán feláldozni és mivel itt aranybányákról van szó elsősorban, nem pedig eh, termelésről, eh, ezek a cégek megengedhetik maguknak, hogy komolyabb összegeket fordítsanak eh, új technológiák kitalálására, amelyek nem ássák alá az emberek egészségét. Köszönjük, Ugiász úr! Most pedig Vadim Tudor úr következik. Doamnelor și domnilor, mulțumesc celor aproape 500 de colegi ai noștri. Köszönöm. Szeretném megköszönni aznak az 500 kollégának a szavazatát, akik a cián technológia ellen szavaztak, a halál ellen szavaztak. Ez a szavazás a románok számára nagyon jó dolog, ugyanis Erdély, Erdélyben nagyon komoly aranylelőhelyek találhatók, sőt uránérc is, 800 tonna arany, 2000 tonna ezüst és egyéb értékes ércek találhatók Erdélyben, illetve évente ennyit bányásznak ki. Egy kapzsi mohó mafia próbálja magának megszerezni ezeket az erőforrásokat, és ezért agresszív propagandát folytat. A cián szennyezés megmérgezte a környezetet. Nyolc templom tűnt el, kilenc temető, hegyoldalak tűntek el, illetve ősi római építmények is valamint Burnus Maja település maradéka, amely az UNESCO listáján is szerepel. Európa már megélt egy csernobili katasztrófát, nincs szükség másikra. Köszönjük. Preda is next. Preda úr követ. Köszönöm szépen, elnök úr. A tegnapi nap folyamán ellene szavaztam ennek az állásfoglalás indítványnak, Azért, mert ezt kérte tőlem a helyi közösség. Ezek a közösségek az állásfoglalást veszélyként fogják fel, a területfejlesztés veszélyeként. Az általam benyújtott és 40 kollégám által benyújtott módosító javaslat egy tanulmányt követel, amely tisztázná a környezetvédelmi hatásokat. Ez a módosító indítvány megfelelő gesztus, tiszteleteljes gesztus lehetett volna, Különben az elszabaduló szenvedélyek kárhoztatják a terület fejlesztését. So now we carry on with our first, with the first report by Mr. Menendez de Vigo. I have one... A Mendez de Vigo jelentés következik. Ovier asszony az egyetlen felszólaló ebben a témában. Tessék, megadom a szót. Madame Ovir, she is not. Úgy tűnik, hogy nincs itt Ovi asszony. So we do the explanation of the votes to the report on Kyrgyzstan. Akkor a kirgisztáni jelentés következik, ketten kértek szót. Higgins úr. Yeah. He's rushing to his microphone. Szalad a mikrofonhoz, Higgins úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nem tudom, hogy miért hagyja, hogy ilyen sokan magánbeszélgetéseket folytassanak, míg mások megpróbálnák megértetni magukat és szót kapni. Tisztelt kollégák, 5-10 perc áll még rendelkezésünkre az alelnök úr érkezése előtt. Mindenkit arra kérek, hogy legyen csendben, hogy folytathassuk a munkánkat, és megfelelő környezetben dolgozhassunk. Köszönöm, Higgins úrnak adom tehát meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tartózkodtam a kirgisztáni állásfoglalást illetően. Öt évvel ezelőtt a kirgisztániak azért mobilizálták önmagukat, hogy a tulipános forradalom ellen föllépjenek, jobb életet, jobb életet biztosíthassanak maguknak. Sajnos a, a bakijevi rezsim ezeket a reményeket porrá tiporta. Az új kormány sajnos a Bakijev társaiból áll, és nincs remény új életre, megfelelő életre ebben a régióban. Támogatom azokat a kollégákat, akik egy új parlamenti választást követelnek, azonban egyértelmű, hogy semmi nem fog változni addig, amíg a vezetőknek megvannak a saját jelöltjeik, és az elmúlt 20 éves szörnyű privatizáció folytatódik, nem léteznek demokratikus intézmények, és az a gazdaság nem megfelelően áll föl, nem megfelelő tervezésre kerül sor. Köszönöm. Köszönöm szépen, Higgins úr. Mondja az elnök, következő jelentés, a Peterle jelentés. Orkulátja Mikluniétje asszony szeretnék megmagyarázni a, magyar, a szavazatát. Kérem, mindenki maradjon csendben. Köszönöm, elnök úr. Ez a dokument kompromisszum, amelyet nagy többséggel fogadtunk el, igazából nem is volt ellen szavazat. Manál is inkább érthető ez, mert hogy mindenki számára érdeket képvisel. Ez, ezért gratulálok az Európai Parlamentnek és minden európai állampolgárnak, valamint jelentéstevőknek e jelentés elfogadásához. Azt hiszem, hogy arra bátorít majd bennünket ez, hogy tovább folytassuk erőfeszítéseinket, és további jogszabályokat, illetve intézkedéseket hozzunk a rák elleni harcban, illetve a megelőzés tekintetében, mert ijesztő helyzettel kell szembesülnünk, mozgostanunk kell minden rendelkezésre álló forrást ahhoz, hogy megoldjuk a rák jelentette óriási gondot. Meg vagyok győződve felől, hogy a rák elleni harc prioritás kell legyen, tagállami szinten is, meg európai szinten is ez az egészségügyi politikai stratégia egyik építő eleme kell legyen. Minden szinten koordinálnunk kell az, a rák elleni harcot. Köszönöm szépen. Paska úr kapja meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A rák elleni jelentésben a megelőzés nagyon fontos szerepet kapott. Hogyha korán diagnosztizálják a rákos megbetegedést, akkor sikeres lehet a gyógyítás, a kezelés. Vannak olyan formája a ráknak, amelyet előre látni lehet, például a, az ember génfelépítéséből, vagy pedig életstílusa alapján erre következtetni lehet. Fontos lépés lehet az, hogyha sikeres gyógykezelést biztosítunk minden tagállam számára, és ezeket kiterjesztjük, például olyan orvosi központok segítségével, illetve olyan orvosi központoknak adunk információt és támogatást, akik nem tapasztaltak ebben a témában. Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni Peterle úrnak ehhez a munkához, és remélem, hogy az Európai Unió továbbra is föllép majd a rák ellen. Elnök, köszönöm szépen, Gonyszínóra úr. A következő hozzászóló. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálok a Környezetvédelmi Bizottságnak ehhez a jelentéshez, és különösen Peterle úrnak, a jelentéstevőnek. A rákeleni fellépés során európai partnerséget javasol a jelentés. Természetesen egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, és nagy megtiszteltetés, hogy foglalkozhatunk ezzel. A WHO adatai alapján mintegy két millió ember veszti életét Európában évente rákos megbetegedésben, és 10%-ban ez a megbetegedés a munkahelyi körülmények miatt alakul ki. 2020-ra 15%-kal szeretnénk csökkenteni a rákos megbetegedések számát, ehhez közös fellépésre van szükség. Európai Unió, az Európai Uniónak közösen kell fellépnie ilyen esetekben. A 66-os cikkeire hívnám fel a figyelmet, ez nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen ez a lehetőségeket vázolja. Ezért is támogattam a jelentést. Köszönöm, mondja az elnök. Tisztelt kollégák, tudom, hogy mindenki türelmetlenül várja az Egyesült Államok alelnökét, de még mindig 5-10 perces késéssel kell számolnunk. Arra kérek mindenkit, hogy csendesen folytassa a beszélgetéseket. Következő jelentésünk a TOJA jelentés, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása. Mészáros úr a szó. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az informatika, az információs és kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődését éltük meg az elmúlt esztendőkben. Az IKT ilyen nagyfokú fejlődése és eredményei nagymértékben hozzájárultak más, addig stagnáló ágazatok fejlődéséhez, mint például a mechatronika, nanotechnológia, mérés és szabályozás technika ezért nagy elismerést érdemel a bizottság kezdeményezése hogy az ikt technológiákat használjuk fel az eu two thousand and twenty as célok teljestéséhez. üdvözlöm hogy elfogadtuk ezt a programot és örülök hogy én is mellette szavazhattam. nagyon fontos hogy a kitűzött two thousand and twenty ig elérendő céljainkat teljestsük azaz csökkentsük a szén dioxid kibocsátást és növeljük az energiatakarékosságot az információs és kommunikációs technológiák ágazata stratégiai jelentésű lehet az európai unió energiatakarékosságában valamint az európai ipar versenyképességének növelésében. eléréséhez viszont támogatni kell a mérőberendezések mihamarabbi szabványostását ksérleti projektek elindtását és egy olyan intézkedési csomag elfogadását amely a fogyasztás csökkentését és a termelés és a szolgáltatás knálatának jobb iránytását szolgálja. köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő jelentésünk a Pródi jelentés. Hárman kértek szót. Matera asszony az első közöttük. Grazie, Presidente. Eh, Köszönöm, elnök úr. Én azért szavaztam mellette a jelentésnek, és támogattam azt a kiváló munkát, melyet Prudi úr végzett ebben az ügyben, mert ez megkoronázza az Európai Bizottság által eddig végzett munkát. Én Olaszország déli részén élek, onnan származom, a Földközi-tenger partjánról, és nem mondhatjuk azt, hogy nem készültünk volna fel az ország ezen részén az éghajlat változásra. Itt a legtöbb ember a idegenforgalomból, halászatból és a földművelésből él. A legtöbb falu és község gyenge anyagi erőkkel bír, ezért oly fontos számunkra, hogy megszületjenek ezek az intézkedések, amelyek felkészítenek bennünket az éghajlatváltozásra ebben a stratégiában. Sok szép szó esett ebben az ügyben, ám végső soron a szolidaritási alap lehet az a kiváló eszköz, amelyre ténylegesen támaszkodhatunk. Magam is jelentés szerzője vagyok ebben a tárgyban, nagyon fontos, hogy időben adjunk választ adni az éghajlatváltozás kívására. Sajnos nem tudok tovább beszélni, mert nem hallják a hangomat a teremben, annyian beszélnek. Adrik asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogatom a bizottság fehér könyvét, illetve a Pródi jelentést. Véleményem szerint nagy szükség van egy ilyen fehér könyvre a kopenhágai éghajlati csúcs után az ott kialakult eredmények, meghozott eredmények nem kielégítőek, nem kötelező érvényű az ott létrehozott dokumentum az éghajlatváltozás elleni fellépés területén, és még mindig nagyon aggasztó helyzettel kell szembe, szembenéznünk, szélsőséges éghajlati jelenségekkel. Tisztelt kollégák, külön figyelemmel kell foglalkoznunk azzal, hogy hogyan állítunk elő energiát, és közös energiapolitikát kell létrehoznunk. Támogatni kell a kutatást a környezetbarát technológiák területén, illetve megfelelően ki kell alakítani a megújuló energiaforrások fő áramlatba velő bevezetését. Ebbe az irányba kell haladnia az Európai Uniónak, és akkor kézzelfogható politikai lépésekre kerül majd sor. Elnök, köszönöm szépen. Rambach asszony következik. Én is támogatom azt a ma beterjesztett, Prodi által beterjesztett jelentést, amely fontos, ám sajnos a plenárison elfogadott módosítók nem mindegyike üdvözlendő, Gondolok azokra a néppárt és Zébárt úr által beterjesztett módosítókra, amelyek révén úgy attól tartok, hogy a konzervatívok szeretnék becsempészni a hátsó ajtón az atomenergiát újra. A szén szegény ö, ö, energiatermelés régi érve az atomlobbinak, hallottuk ezt már sokszor, szeretnék tehát újra utalni arra, hogy a Prodi jelentést mindenképpen jó irányban kell tartanunk. Én, mint osztrák, nem megújuló energiaforrásként értelmezem az atomenergiát. Szögezzük ezt le, és ezért nem szavaztam meg bizonyos módosítókat, mert ebbe az irányba hatottak volna. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A szavazat magyarázatokat felfüggesztjük, és az ünnepélyes ülésre kerül most sor.